Okay, I think we have enough members to... Úgy látom, hogy elég képviselő van jelen ahhoz, hogy kezdjünk. Elfogadjuk a napirendet. Igen, úgy látom, hogy nincs kifogás. Akkor kezdjük. A elnök bejelentései. A kettős csomag dialógusról szeretnék újabb híreket adni. A Ferreira jelentéssel kapcsolatosan elmondom, hogy a tím szeretne minél erőteljesebb biztosítékokat kapni a bizottságtól. A Ferrera jelentés harmadik fejezetéről van különösen szó. A kétoldalú beszélgetéseket, megbeszéléseket folytatjuk a következő napokban. Reméljük, hogy előre lépés lesz. Most pedig először szavazzunk. Ötös pontunk, a szavazás, azzal kezdtük, államháztartás, a gazdaság és monetáris unióban. Nem tudom, hogy kell -e ehhez szavazó kártya. Tudom, hogy a Lelit Vigzonnál nincs itt a szavazókártya. Először egy tesztelést végezzünk a szavazókártyákkal, megnyitom a szavazást. Rendben. Edvárnak nincs még a kártyája, plusz egy a szocialista oldalról. Ki az, akinek nincs itt a szavazókártyája? Rendben. Akkor most elkezdjük. Először is az A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, B kompromisszum két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, a második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig szóbeli módosítás a zöldek által a 42-es módosításról, and private sector hozzáfűzve egyetértünk, igen, akkor ezzel a szóli módosítással együtt szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 43-as módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva, kompromisszum C mellette ellene tartózkodás elfogadva, 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, D kompromisszum, D mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4A bekezdés új szóbeli módosítás a zöldek részéről mindenki egyetért vele? Igen, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56-os módosítás nincs, mert az a szóbeliben benne volt. É kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as módosítás, nem, bocsánat, F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. I kompromisszum két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. De ezt ellenőrzöm, hogyha úgy kívánják. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Plusz egyet hozzá kell adnunk, Ola. 24 11 ellenében 24 mindenképpen több. J kompromisszum mellette, bocsánat, részlegeti szavazás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 90 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 91 mellette ellene tartózkodás. Ezt a 91-est ellenőrzöm elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Elutasítva 15 mellette és 19 ellene, 19. A több tehát elutasítva. De a két szavazás nem tudja megváltoztatni ezt az arányt, a két szavazat. 92-es mellette 92-es, igen, 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. K kompromisszumos első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. L kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 104-es mellette el, ellene tartózkodás elfogadva. 105 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 106 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva. 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Enne kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 113 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 114 szóbeli módosítás a zöldek által két részben. Első rész Rendben van ez a módosítás? Igen. Az első és második rész, beleértve az önök módosítását, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 115 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 116 módosító szóbeli, rendben van a szóba velé? Van, aki ellenzi ezt a szóbeli módosítást? Ramon ellene van a szóbeli módosításnak, a, <clears throat> ezért a 116-osról úgy szavazunk, ahogy eredetileg volt. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezt ellenőrizni fogom. Ügyrendi megjegyzése van? Mikrofonba kérjük a hozzászólást. Most az, az szóbeli módosítást elutasították, mert egy képviselő tiltakozott, úgyhogy most a 116-osról szavazunk a szóbeli módosítás nélkül, az eredeti módosításról, 116-osról. Rendben? Lezárom a szavazást. 25-11. Hozzáadjuk a két szociális szavazatot, ez elfogadva. 117-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ó kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. P módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 125-ös mellette ellene tartózkodás. Ezt inkább ellenőrzöm, 125-ös elektronikus szavazás. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 16-20. Tehát elutasítva, még hogyha 18-20-ra felkerekítjük. 126-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellett ellene elfogadva. Elfogadva hármas, mellett ellene tartózkodás elfogadva, négyes, mellette ellene tartózkodás elfogadva, kilenc, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva őt mellette ellene tartózkodás elutasítva hat mellette ellene tartózkodás elutasítva hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva az eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrzöm. Lezárom a szavazást 20 20-18 plusz. Még mindig szerintem megvan. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, A B preambulum bekezdés, a 15-ös módosításhoz, B a pontosabban, 15-ös, senki nem tiltakozik az ön szóbeli módosítával kapcsolatban, akkor a szóbeli módosítóval módosított 15-ös mellette ellene tartózkodás, inkább ellenőrizzük egy kis zavar támadt e körül. voted? Votes closed. A szavazás lezárom. A néppárton belül egy kis kavarodás alakult ki. Azt szeretném tudni, hogy miről szavazunk, a szóbeli módosítóról, vagy az eredeti szövegről. Elnök, a módosított szövegről szavazunk. Senki nem ellenezte a szobeli módosítót. Tehát a szóbeli módosító a megszorítás helyett konszolidációt tartalmaz. Mindenki el tudja fogadni ezt? Jó. Szavazzunk még egyszer? Jó. Akkor az előzőt töröljük, és kezdjük előről. Tehát 15-ös módosító a megszorítás helyett konszolidációval. Ki támogatja ezt a változatot? A szavazás megnyitom. Jó, lezárom a szavazást. Most mindenki rendben, rendben vagyunk. Jó. Rendben. Votes closed, I think. A szavazás lezárom. Azt hiszem, hogy elfogadva 27 igen, egy nem arányban. Ez rendben van. Jean-Paul szavazott ellene, mondja a háttérből. Madame la Présidente, moi je suis très obéissant. Alors, je... Nos, olvasom, ami a papíron van, és mínusz van a papírkámon. Hát akkor mínuszt csináltam, mondja Jean-Paul Gozes. Elnök, azt hiszem, hogy sikerült eljutnunk a végére. Nem vettük fel ezt a megjegyzést a jegyzőkönyvbe. Szerintetek felkerül, felvételre került ez a megjegyzés? Na, szerintem nem. Szép preambulum bekezdés 17-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 16-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 18-as mellette ellene tartozkodás elfogadva, eredeti szöveg, ez nem. 19-es mellette ellene tartozkodás elutasítva, 22-es mellette ellene tartozkodás elfogadva, 20-as mellette ellene tartozkodás elutasítva, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, és abból aztán megint nem találod a helyedet. A frakció többi része veled ellentétesen szavazott. Jean Bogozez, valaki az UMP. Az ump nem mindenki úgy szavaz, ahogy akar. Uh, anyway, okay. Amendment 24 in favor. 24. Against abstain. Mellette ellene tartozkodás elfogadva, 26-os mellette ellene tartozkodás elfogadva, 27-es mellette nem, ez okafogyottá vált, hoppá. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 29-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 30-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, most az így módon módosított szövegről elektronikusan szavazunk. A szavazást megnyitom. Mindenki látta a szózatát? Jó, 32 igen, egy nem, 34 igen, egy nem, és négy tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnek, nagyszerű. Um, vagy igen, nem. go This is Would, would those who are leaving do... Akik elhagyják a termet, kérem csendesen és gyorsan tegyék meg, és akkor foglalkozhatunk Edward jelentésével. No, it's okay. Okay, um, let's, let's... Rendben. Akkor most. Kérem szépen, egy kicsit maradjanak csöndben. A hármas napi rendi pontra térjünk rá, európai statisztikák. Módosítások megvitatása. Edward jelentésével kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony! Azt hiszem, hogy nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy miért van itt előttünk ez a dosszié. A fő esemény, amely érdeklődést vagy kérdéseket vált ki a statisztikák minőségét illetően, ugye a görög esemény volt, ez volt a kiváltó oka. Azt gondolom, hogy ezzel kiemelten meg kell vitatnunk a two-pack és a six-pack csomagokat. Ezek ugye alapvetően statisztikai jelzőszámokra alapulnak, számokon alapulnak, döntéshozattal kapcsán, a szankciók bevezetése kapcsán, ez fajta útmutatás, iránymutatás. Hatalmas terhet ró ez a felelősség a statisztikai indikátorokra. Tehát nagyon fontos, hogy a statisztika valóban azt tükrözze, ami a valóság. tehát nem csak azon, hogy azt kapjuk, amit látunk, hanem hogy hát nézzük, hogy mi is van ott, tényleg azt tükrözik ezek az adatok. Ez nagyon fontos a statisztikák megbízhatósága. Amikor megnéztük a bizottsági javaslatot, úgy gondoltuk, hogy nagyon is gyengécske volt, még a preambulum bekezdésekben is. Meg kell mutatnunk azt, hogy ez a jelentés miért fontos. Mert nem lehet egy fő eseményt elengedni, amely válság elejét képezte ez egy államadóságból adódó válság volt, ezt elrejtették a szemek elől sokáig. Miért is? A statisztikák manipulálása kapcsán, hogy annak köszönhetően. Megnéztem a különböző módosítókat, amely módosítók azt hiszem, hogy nagyon jó vita alkalmat biztosítanak. Szinte az összeset üdvözlöm és támogatni tudom. Nem hiszem, hogy nehéz feladat lenne kompromisszumos indítványokat kidolgozni ezen módosítók alapján. Egy másik napi rendi, egy másik pont, amit már többször említettek az árnyékelőadók, az a demokratikus szerep, amelyet a parlamentnek kell játszania nemzeti és európai szinten is. Hogy legitimmé tegyük ezt a folyamatot és megérőzzük az ellenőrzést, ezt is üdvözlöm ezt a tényt. Egy másik aspektus, amely talán technikai jellegűnek tűnik, de mégis nagyon fontos, az az, hogy meg kell tartani a jó kapcsolatot két európai rendszer között. Egyik ugye az LKB rendszere, a másik pedig a statisztikai hivatalok rendszere, a KSH rendszere hogy valóban meg tudják osztani az információkat. Jó lenne, ha nem lennének átfedések. A központi bankok és a statisztikai hivatalok együtt kellene működjenek, adatokat megosztva. Persze fenntartva az ellenőrzést saját adataik felett, tehát a nemzeti hatóságok a megfelelő nagyon fontos a felhasználó barát eh, karakter, ugye ez nagyon fontos. Semmi értem olyan adatokat gyártani, eh, amelyek nem hozzáférhetőek az. Tehát felhasználó barát módon kell ezeket az adatokat közzé tenni. Így lehet hozzáférni ezekhez az adatokhoz. Méghozzá a legkevesebb energiával és bonyodalommal. És ez eléggé fontos. Manapság, amikor különböző emberek, nagyon sok ember fér hozzá az internethez, és ezen adatokhoz is. Kiemeltük a függetlenség kérdését. Az Európai Ügynökség, az Eurostat függetlenségét és a Nemzeti Központi Statisztikai Hivatalok függetlenségét is. Persze az ember tehet néhány megjegyzést, és mondhatjuk azt, hogy nagyon fontos a függetlenség, meg kellene őrizni, de addig, amíg nem változtatjuk meg a jogalkotást oly módon, hogy valóban megköveteljük ezt a függetlenséget, valódi függetlenséget, addig nem lesz meg, amíg nem követeljük meg így módon. Néhány ország elé, elérte ezt a magas szintű függetlenséget a nemzeti ügynökségeik esetén. De van olyan ország, ahol ez a függetlenség nem adott. Néhány országban a KSH beépül olyan minisztériumban, amely közvetlenül a miniszterelnök alá tartozik. Nagyon sok az érdek ellentét, és nagyon sok a rossz eredmény. A módosítónkban korábbi tervezetemet kiegészítve ezen módosítókkal igyekeztem egyensúlyt megőr, az egyensúlyt megőrizni az Eurostat és a nemzeti statisztikai hivatalok között. Mit is kell kérnünk mind a kettőtől? Optimálisan nem a kormányok felé tartoznak elszámolással, sem a bizottság felé, hanem a nemzeti parlamentét az Európai Parlament felé. A nemzeti ügynökségeknél azt várnánk el, hogy amikor a statisztikai hivatal vezetőjét kinevezik, a kinevezését a nemzeti parlamentnek kell ellenőriznie. Ugyanez mondható el az Eurostat mm, igazga főigazgatóját az Európai Parlamentnek kell ellenőriznie. Nem követelhetünk szerződésmódosítást. Hát ki kell várnunk a szerződésmódosítást, ha valóban azt szeretnénk, hogy az európai statisztikai rendszer ö, azonos szinten legyen az európai központi bankok rendszerével. Van, aki azt mondja, hogy ezt miért kérjük? Minden biztostól várunk, azt várjuk, hogy független legyen. Hát tudjuk, hogy több országban így működik. Azt kértük, hogy valóban legyenek függetlenek a központi bankok. És a jelzőszámok, amelyek, az indikátorok, amelyeket az LKB használ, és amelyeket a bizottság használ, kiváltképpen amikor a szankciók bevezetésére van szó, az adatokat világosan összeférhetetlenség nélkül kell tudni közepocsátani. Tehát nagyon fontos még egyszer a függetlenség az LKB-nál, és ezt várjuk, lehet a nemzeti központi bankoknál is, a statisztikai hivataloknál is ezt kell várnunk. Azt hiszem, hogy így kell majd eljárnunk. Néhány módosító észrevettem és egyetértek, majd ezeket meg kell vitatnom a beterjesztőkkel. van a, a módosító, ami a szankciókról szól, a statisztikák manipulációjáról, ne beszéljünk a történelemről, a múltról, nézzünk a jövő felé, a holnap felé. Nagyon fontos, hogy senki ne merjen még egyszer adatokat manipulálni. Tehát ilyen értelemben ne feledkezzünk meg a múltbeli incidensekről. Sharon mm, beterjesztett egy érdekes módosítót, nagyon érdekes, mert egyfajta modellt kíván a kidolgozni. Az Eurostat használ egy statisztikai modellt, és úgy gondolja Sharon, hogy esetleg a nemzeti hivataloknál is be lehetne vezetni ezt a modellt. Néhány országban, mint az enyében is van már ilyen hasonló modell, de talán nem minden ország alkalmazza ezt a modellt. Üdvözlöm az árnyék előadók javaslatait és módosítóit. Örömmel várom velük a jövő heti találkozást, és így talán kompromisszumos szöveget tudunk majd kidolgozni. Thank you very much. Köszönöm szépen. Jean-Paul Gozes képviseli valaki az EPP részéről? Nem? Akkor ebben az esetben Szofihoz fordulok, aki a következő elnék jelentéstevőnk. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentéskészítőnek és a munkáját. Meg kell mondjam, hogy elolvastam a módosítókat is, és a jelentést is, és egy kicsit aggódok amiatt, hogy bár a nemzeti hivatalok, illetve az Eurostat eh, függetlenségéről beszélünk, és olyan fog ez vezetni, hiszen az Eurostat eh, eh, egy nagy Eurostat kapcsán nagy keveredés van a felelősségek kapcsán, tehát nem igazán látom azt, hogy az Eurostat függetlensége az hogyan fog megvalósulni. Ha megnézzük a kinevezési eljárást, azt mondjuk, hogy az Eurostat vezetőjének függetlennek kell lennie, de mégiscsak az Európai Bizottság hivatalnoka lesz ő, és az rájuk vonatkozó szabályzat fog rá is vonatkozni. Ön azt javasolja, hogy csökkentsék, vagy korlátozzák a játék terét a statisztikai rendszernek úgy, hogy jelöljék ki a központi bankok rendszerét. Van egy módosítás, amely azt akarja, hogy legyen egyfajta felügyeleti testület, ami egyébként egy jó ötlet, de nem világos az, hogy ez hogyan függ majd össze a nemzeti parlamentek által gyakorolt felügyelettel, illetve azzal, amit mi is elvégzünk, azzal a felügyelettel. Vannak olyan módosítók, amelyek tanúsítványozást szeretnének a számvőszék részéről az adatok tekintetében. Én attól tartok, hogy nagyon komplex lesz az egész, és a végén nem tudjuk majd, hogy ki miért felel, és nem is igazán tudom azt, hogy meg tudjuk ezt oldani megfelelő módon, anélkül, hogy egy szerződésváltoztatást ne kérnénk mindenképpen találni kell megoldásokat, hogyha nincs szerződés változtatás, és tényleg aggódok amiatt, hogy mi is lesz ebből. Ami a büntetéseket illeti, ami ehhez kötődik, három opció lehetséges, amit javasolt. Az egyik az az, hogy a büntetésről a tanács dönt. Hát láttuk már az elmúlt tíz évben azt, hogy hogyan működött a rendszer, hogyha a tagállamoknak kell egymást elszámoltatni, hát ezt nem teszik meg. Tehát ez nem fog működni, és azt is javasoltam, hogy azt is javasolták, hogy a bizottság tegye ezt meg, a zöldek pedig azt javasolta, hogy legyen egy köztes rendszer, amikor a bizottság javasolja és a tanács dönt arról, hogy éle ezzel a jogkörrel, ez egy jó kompromisszum lehet egyébként szerintem. Ennyit szerettem volna elmondani jelenleg, és még egyszer hangsúlyoznám az aggájaimat, amiatt, hogy homályos az egész rendszer. Köszönöm szépen, Filip lesz a következő. Igen, köszönöm szépen, Sharon. Nem igazán tudom, hogy a részvétel szintjéből kell-e következetés lemondani akkor, amikor itt statisztikákról beszélünk. Remélem, hogy nem arról van szó, nem érdekli a kollégákat ez. Ismételten mégiscsak úgy értelmezem ezt, hogy a kollégák bíznak munkánk minőségében. Szeretnék néhány pontra koncentrálni, amelyeknek örülök. Persze ezt nem szeretném állandóan eh, ismételgetni. Összességében támogatom ezt a jelentést. Nem igazán látunk olyan pontokat, ahol ne értenénk egyet a Nemzeti Statisztikai Hivatalok vezetőinek függetlenségét illetően itt egy kicsit szerintem messzire mentünk, és itt egyetértek a eh, kollégákkal, hiszen amit eh, mérünk, azt kapjuk, vagy azt próbáljuk kapni, és attól függően, hogy mit szeretnénk, az már egy politikai döntés, vagyis. Hogyha egy társadalom arról dönt, hogy fontos eh, csökkenteni az ökológiai lábnyomát vagy a jövedelmek közötti különbséget kívánják csökkenteni, akkor ezt kell mérni. És akkor a statisztikai hivatal nem szólhat abba bele, hogy mit akarnak mérni. Ők dönthetnek a metodológia jellegéről, de egy ilyen statisztikai hivatal nem politikai testület. Én kifejezetten küzdök az EKB függetlenségéért, illetve a statisztikák függetlenségéért és viszont a, hivat, a statisztikai hivatalok nem hozhatnak politikai döntést, ezt a megválasztott embereknek kell megtenniük, és ezért megfelelő kompromisszumot kell találnunk a függetlenség és elszámolthatóság, illetve a demokratikus legitimáció között. Nem hiszem, hogy azok, akik a központi bankokban vagy statisztikai hivatalokban dolgoznak, azok szentek lennének, vagy tökéletesek lennének. Nem, nem erről van szó. Nekik is vannak politikai nézeteik, nekik is vannak elfogultságaik. És mivel ők sem jobbak, mint mások, nem szabad, hogy kevésbé legyenek elszámoltathatóak. A főigazgatóval kapcsolatban szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy rámutattunk arra, hogy mennyire érzékeny a nemek kérdése, ezt szeretnénk látni ebben a dokumentumban is. Szeretnénk Szofinak köszönetet mondani azért, amit a szankció kapcsán támogat bennünket. Hiszek abban, hogy ez valóban egy észszerű kompromisszum lehet. És ennyi tulajdonképpen, és itt abba is hagyom. Rendben, mondja az elnök. Az LCR e részéről nem látok senkit, Viki nincs itt, a Go e részéről sem. Hát akkor én következek, mert jó magam is benyújtottam módosítókat. Ezek a módosítók abból fakadtak, hogy volt egy vitánk az ESCAP elnökével, amikor eljött hozzánk a meghallgatásra. Akkor sem voltak túl sokan itt, de ennek kapcsán bizonyos tényeket tudtunk tisztázni, és ezek az elképzelések, amiket elmondott, és amik egyetértettek, egyetértettünk, azokat én módosító formában megfogalmaztam. Itt hiszen ez a szervezet, az ESGAP az, ami ezzel foglalkozik, és a nemek kérdése alapvető, bár rámutatott arra, hogy akkor, amikor a kelet-közép-európai országok esetében egyre több nő látható statisztikai hivatalok vezetői posztján, legalábbis korábban ez így volt, viszont az EU csatlakozás óta eltűntek a nők a vezetői posztokról, ez elég érdekes fejlemény, tehát mindenképpen a nemek közötti esélyegyenlőséget mindenképpen figyelembe kell vennünk, hiszen a matematika vagy a statisztika nem egy olyan terület, ahol a nők alul reprezentáltak lennének például egyetemi képzettség szempontjából. Tehát ez egy olyan kérdés, amelyre foglalkoznunk kell. A többi módosító magáért beszél, és remélem, hogy a jelentés készítő ezeket támogatni tudja, hiszen ezek mind abban mutatnak, abban az irányban mutatnak, hogy a statisztikákat biztonságosabbá tegyük, és felszabadítsuk a politikai manipulációk alól, ez a célom ezzel. Ennyit szerettem volna elmondani a módosítóim kapcsán. Az Eurostat részéről is van itt valaki, öné a szó, tessék. Good morning, thank you. Thank Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy szót kaphatok, elnök asszony, és engedjék meg, hogy üdvözöljem azokat az erős politikai jelzéseket, amiket Sikluna úr jelentése tartalmazott. Az Európai Bizottság üdvözli minden azokat a fajta kezdeményezéseket, amelyek a rendszer erősítésére irányulnak, illetve az rendszer irányítását javítják. Ebből a szempontból a szakmai függetlenség védelme rendkívül fontos. Az Európai Bizottság véleménye szerint nagyon fontos az, hogy teljes szimetria jöjjön létre az európai szintű, illetve nemzeti szintű tevékenységek között. Ehhez kötődik a demokratikus elszámoltathatóság koncepciója. Ez is rendkívül fontos, és az Európai Bizottság örömmel támogatja azokat a módosítókat, amelyeket ennek kapcsán a jelentésben tettek. Üdvözöljük azt, hogy egy rendszeres statisztikai párbeszédet kívánnak létrehozni, azon párbeszédek mellett, amelyek már léteznek, és amelyek a gazdaság és monetáris politikához kötődnek. Szeretném elmondani azt, hogy annak is örülünk, sőt, tettünk bizonyos lépéseket is már ennek irányába, például az, hogy a főigazgatóság vezetőjét is meghallgatták a bizottság előtt, az is egy olyan pont volt, amelyet nagyra értékeltünk. Egyetértünk azzal, hogy a nemek közötti esélyegyenlőséget valóban alkalmazni kell. Ami a büntetések kérdését illeti, ez viszonylag új terület, a statisztika területén, de támogatjuk a szankciók elképzelését, bár úgy véljük, hogy nagyon fontos a szankciókat úgy kialakítani, hogy azok olyan statisztikai területeket érintsenek, amelyek valóban kiemelkedő fontosságúak, gondolhatunk itt a kormányzati finanszírozásról szóló statisztikákra, olyan statisztikákra, amelyek a makrogazdasági egyensúlytalanságokról szólnak. Ezek véleményünk szerint megfelelő területek lehetnek, viszont úgy véljük, hogy nem szabad egy általános elvet alkalmazni és minden statisztikát lefedni. Csak az olyan területeket kell megvizsgálni, ahol ez valóban releváns, és végrehajtható is, mert ez nagyon sok befektetést igényel az Eurostat részéről, és nincsenek meg az erőforrásaink arra, hogy minden statisztika esetében ezt a fajta munkát elvégezzük. Az Európai Bizottság közleménye a megfelelő irányításról az már bizonyos fajta jelzést adott arról, hogy milyen irányba szeretnénk haladni, és ezért úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelő minőség irányítást érjünk el. Főként olyan területeken, ahol specifikus felhasználásra kerülnek a statisztikák, és ahol a statisztikáknak valóban meg kell felelnie ennek a célnak. A harmadik megjegyzésem, hogyha ezt megtehetem, az az lenne, hogy rámutassak az asszony módosítójára, amely az ESGAP-hoz hasonló szervek létrehozását célozza minden tagállamban. Ez véleményünk szerint sokat segíthetne, és hozzájárulhatnánk azzal, hogy a szimetria létrejöjjön az európai szintű, illetve nemzeti szintű megállapodások között, de ez is egy lehetőség lesz majd arra, hogy létrehozhassunk egy kapcsolatot, mert ez hasznos lehet a nemzeti szervek számára is, hogy kapcsolatba lépjenek az ESGAP-pal, és talán bizonyos fajta részvételt hozhatnának létre az európai szintű monitorozásban, és egy kicsit áram vonalasíthatnák ezeket az intézkedéseket. Köszönöm. Yes, since, uh... Eduard, általános megállapodás megegyezés született a kérdésekről, úgyhogy én Philip Lambert megjegyzését választanám ki, mégpedig azt, hogy hogyan történjen a függetlenség megadása nemzeti szinten. Ez attól függ, hogy hogyan értelmezzük ezt. A parlamentnek tartozik elszámolással ez a hivatal, és ahogy Sangonsz mondta, szükség lenne egy igazgató tanácsra, amely politikai irányt szab a statisztikai hivatalok számára. És ennek az a célja, ahogy egyébként Philip Lambert mondta, hogy bizonyos adatokat esetleg nem gyűjtenek össze, vagyis ennek az a célja, hogy összegyűjtsék az összes adatot. Ezt a részt erősíteni kell. Egyetértek azzal, hogy harmoniának, szimetriának kell lenni az európai és a nemzeti statisztikai intézetek között. Én inkább a nemzetére hang, helyezném a hangsúlyt, mert minél följebb jön, a, fentebbről jön az adat, annál jobb. Ez úgy van, mint a komputereknél, hogy hogyan szelektálunk és hogyan elimináljuk azt, amire nincsen szükség. Éppen ezért a gyakorlati kódexet itt szintén erősíteni kell. A nemzeti statisztikai hivatalok nem lehetnek felelősek, vagy nem szabad, hogy felelősek legyenek egy miniszter előtt, aki döntsön arról, hogy mikor jelennek meg a statisztikák, például ha választások lesznek, akkor inkább késleltetni kell őket, stb. Nem, a nemzeti statisztikai hivatalokat erősíteni kell, függetlenek legyenek, a vezetők kinevezését illetően is, figyelembe véve a költségvetésüket, milyen költségvetést kapnak, és a nemzeti parlamentnek tartozzanak beszámolóval. Szofi megjegyzésével kapcsolatosan, ez eh, nekem is probléma, nem tudunk annyira előre haladni, mint ahogy szeretnénk, mivel a, ehhez a szerződést kellene megváltoztatni. Megnézzük, hogy eh, meddig mehetünk el a jelenlegi jogszabályokat figyelembe véve, úgyhogy ezt a javaslatot magamévá teszem. A lényeg az, hogy így kell tovább lépnünk, és Strasbourgban az árnyék jelentéstevőkkel találkozom azért, hogy megvitassuk még ezeket a kérdéseket, és megegyezésre jussunk. Elnök, köszönöm. Köszönöm szépen. A szavazás december 17-én lesz, és reméljük, hogy a márciusi plenáris elé kerül szavazásra ez az anyag, hogyha addig sikerül megállapodnunk. Köszönöm szépen mindenkinek a közreműködés, most pedig a négyes napirendi pontra térünk át, ami, Szofi, mielőtt még szavazunk Strasbourgban, nem lenne hasznos áttekintést kapni, például táblázat formájában, olyan sok különböző javaslat született arról, hogy eh, hogyan kell eh, ellenőrizni, hogyan legyen a beszámoltathatóság, ki dönt miről. Jó lenne a lehetséges megoldásokat eh, áttekinteni, azért, hogy ne legyenek átfedések, vagy egymással ellentétes megoldások, figyelembe véve a felelősségre vonást, vagy a beszámoltathatóságokat a Eurostat vezetője és a nemzeti intézetek esetében. Sophie, csak később fogunk szavazni, már a szabadságok után. A 17-én, 18-án decemberben még dolgozunk, úgyhogy ez nem a jövő héten lesz, ez a szavazás. Rendben, akkor most a négyes pontra térünk át, a megfelelő biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menete. Thomas Mann az előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves Sharon. Egy jelentés tervezetet készítettem el az M bizottság számára, ennek a szakbizottságnak a tagja vagyok, és nagyon jó, hogy az Ekon bizottságban készítünk egy véleménytervezetet az Illetékés Szakbizottság jelentéséhez. Az első pillére az időskori nyugdíjrendszernek ugye nem problémás, ez ugye a törvény által előírt központi nyugdíjrendszer, az csak a tagállam hatáskörébe tartozó, a bizottság azt mondja, hogy a tagállamokban készítsetek kritikus elemzéseket, ez egy fontos terület, és azokban az országokban, ahol nem megfelelő a törvény által biztosított nyugdíjrendszer, nézzetek utána, hogy mi mindent kell behozni. Azt kell elérnünk, hogy a rendszereink demográfia szempontjából is ellenálló képesek legyenek. A második pillér, nagyon örülök, mert saját kompetenciákat kaptunk, és Sharon Bowlesnak köszönöm szépen a támogatást, saját hatáskörünk van, és mint fontosnak tartok, a jelentés ugye csak hat oldalas, de kedves kollégák, afelől biztosítatlak benneteket, hogy 20 különböző tagállami tapasztalatot néztem meg, 300-400 oldalt tanulmányoztam át, ezt kellett összegeznem hat oldalban. Azt látjuk, hogy az a különböző tagállamok más-más tapasztalattal rendelkeznek, vagy más rendszerrel. Különböző rendszerek vannak, támogatási rendszerek, de hát a bizottságnak igaza van ezeket, meg kell nézni, hogy a jövő orientáltak-e, biztonságosak-e, ami a hatáskori leosztás illeti a különböző kezdeményezésekből azok a területek, amiket minket érintenek, ez a 9-es kezdeményezés, megfelelő nyugdíjrendszer című, arról is gondoskodnunk kell, hogy az EURP eh, irányelvet is, a szolvencia kettőt, ez a 12-es, aztán a 13-as, a harmadik pillér szabályozása, az a 19-es, ugye az életbiztosítást illeti. Örülök annak, hogy vannak saját hatásköreink, tehát mind a két szabizottságban közelítenünk kell majd egymáshoz. Arról is gondoskodni kell, arra kell figyelni, hogy a tagállamok eltérő rendszereit figyelembe veszük. Az nem lehet, hogy egy egységes európai rendszert hozzunk létre. Ez a 11-es kezdeményezéshez vezette bennünket, itt arról van szó, hogy harmonizálni kell a kvantitatív biztosítási rendszereket, de minőségi garanciákat is be kell építeni. Aztán, ami a vállalati vezetőst illeti, vagy a kockázatkezelést, szükséges a közzététel, azt hiszem, hogy itt egyetértésre tudunk jutni. De a jelentés kulcsa az, hogy elutasítja a saját tőke kvóta követelményeket. Tehát az IORP irányelv a kapcsolatban. Én elutasítom ezt, a ke- Solvency 2. Miért olyan fontos? Azt szeretnénk, hogyha a cégek elegendő biztonságot kapnának saját tőkei biztosítására jövőre. De azt mondják, hogy azt mondhatjuk, hogy ezt is át kell vennünk, amit az életbiztosításnál tapasztaltunk, amit más területeken tapasztalunk, de nem lehet ezeket összevetni. A tapasztalat arra mutat, nagyon más, például ami az üzemi vagy vállalati nyugdíjakat illeti. Ezek önkéntes szociális rendszerek nagyon sok tagállamban, az üzemi vagy vállalati nyugdíjak. Az életbiztosításban nem úgy működik a rendszer. Van egy nagyon jó mm, nyugdíjbiztosító rendszerünk, egy, egyesületünk Németországban és Luxemburgban, igen, sikeresek vagyunk, a legnagyobb válságokat is túléltük, tehát a stressztesten sikeresen mentünk át, de ezt figyel, vegyük figyelembe ezt a tényt. Ha működőképes rendszereink vannak, ahol azt látjuk, hogy működik ezeknél, ha megállapítjuk azt, hogy további saját tőke kvótákat kell bevezetni, akkor az oda is vezethet, hogy a rendszerek, amelyek működnek, hirtelen olyan költségekkel lesznek megterhelve, amelyeknek van hatásuk, vagy csökkentik a munkavállalók felé történő kifizetéseket, vagy nem is fizetik ki ezeket a rendszereket. De ez nem ez a cél. A szociális partnerek által közösen kidolgozták ugye a munkavállaló és a munkáltató szempontjából, amit a szociális párbeszédben meg ö, alkottak, kialkottak a szociális partnerek, azt az EU most ne akarja feje tetejére állni. Két fontos írásra emlékeztetnék. 2011 áprilisában és 2012 júniusában az ETUK, az Európai Szakszervezeti Szövetség, és a Business Europe, ugye ez a munkáltatói szövetség európai, egy közös írást készített, és azt mondták, hogy a Solvency 2 végrehajtását nem tudjuk megvalósítani, mert hát akkor nem lesz finanszírozható a rendszer. Hát ez lenne a lehető legrosszabb üzenet, amelyet közvetítenénk, mert akkor látjuk majd, hogy nem működik. Ez egy nagyon fontos terület, a 11-es számú kezdeményezés. A második, a 17-es kezdeményezés, ott kifejezetten üdvözlöm azt a javaslatot, hogy legyenek úgymond rögzítő vagy feljegyző rendszerek, egy nagyon fontos elem, azt hiszem, hogy adminisztratív van, jó kell működnie, költséghatékonynak kell működni. A harmadik pillér a magán, nyugdíjrendszerek, ott is oda kell figyelni, nem szabad azt a hibát elkövetni, amely egyik országban történt, hogy az első pillért leépítik a harmadik javára. Ezt a három pilléres rendszert fenn kell tudnunk tartani, ez nagyon fontos. Fontos a megbízhatóság, a fenntarthatóság, a stabilitás a harmadik pillér esetében is. Ez nagyon fontos. A bizottsághoz intézendő kérdés az, milyen jogalapunk van a fehér könyvben. Ez a témához nem sok mindent látok. Tehát azt állapítom meg, hogy a rendszereink válsággal kapcsolatos ellenálló képessége. Na most a 13-as kezdeményezés az Európai Bizottság javaslatát tartalmazza, etikai kódexeket kellene kidolgozni, a harmadik pillér számára ez szerepel a bizottság javaslatában. Azt hiszem, hogy ezt a szabályozási kényszer, őrületet be kellene most már fejezni. Meg kell néznünk azt, hogy a, az elő gondoskodási trendet azt persze támogatni kell, de nem szabad mindent dominálni, nem szabad mindenkit lehengerelni. Remélem, hogy ezekben a pontokban a jelentésemből ki tudtam néhány fontos elemet emelni. Nagyon örülnék annak, az árnyék, előadta, árnyék előadókkal folytatott beszélgetés következtében, vagy eredményeképpen egy kiegyenlített jelentést kapnak, természetesen működőképes üzemi nyugdíjrendszert, vagy válta nyugdíjrendszert szeretnénk, amely finanszírozható. Ez nagyon fontos elem. Remélem, hogy itt közösen ki tudunk majd dolgozni egy kompromisszumot. Nagyon szépen köszönöm az elnök asszonynak is. Örülök annak, hogy elmondhattuk, hogy vannak az ECO Bizottságban erre vonatkozó saját hatásköreink. Yes, thank you very much. Köszönöm. Köszönöm. You're here, yes, for the S&D. Ule, az, eh, a szocialisták nevében köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani Thomas Mannnak ezért az igen érdekes véleményért és javaslatért. Rendkívül érdekes és nagyon jó kiinduló pont a jövőbeli vitákhoz. Meggyőződésem, hogy ez a folyamat konstruktív lesz. Van egy általános kérdés, amikor a nyugdíjakról beszélünk. Az EU-nak pontosan mi legyen a szerepe ebben az összefüggésben. Holisztikus képre van szükség, és meg kell találni az új válaszokat a gyakorlatban. A nyugdíjak hazai felelősség alá tartoznak, és szerintem ezt az elvet nekünk is és a bizottságnak is tiszteletben kell tartania. Másrészt vannak fontos elemek, és az EU szinten itt tenni lehet, sőt, tenni kell. Ami a nyugdíjak struktúráját illeti, ezeket át kell alakítani, mert ez jelen pillanatban a helyváltoztatás a mobilitás akadálya, valamint a nemek közötti megkülönböztetés, a jobb védelem, védelem és a munkakörülmények javításait tenni kell. Arról is gondoskodni kell, hogy a párbeszéd során a vitába belevegyük a nyugdíjakat is. Alapvető megközelítésünk kombinált legyen egyrészt, tartsuk tisztelbe a hazai döntést, másrészt pedig az együttműködést az EU szintjén, hiszen az EU hozadott értéket szolgáltathat itt. Ha megnézzük specifikusabban a bizottság kezdeményezését, a fehér könyvet, néhány megjegyzést szeretnék tenni ezzel kapcsolatosan. Ami a vita vitát illeti a nyugdíjakkal kapcsolatosan. Az első a nyugdíjbevonulási életkor. Ezt az életkort fel kell emelni, mondja a bizottság, de ugyanakkor olyan nyugdíjrendszer szeretnénk, amely fenntartható, tartósan megtartható, az, és azt is, hogy a nyugdíjba vonulás után azért még az emberek dolgozhassanak. Az egészségügyben, a, az iparban is sokan már, hogy úgy mondjam, kiégnek, elhasználódnak, és ezért hamarabb nyugdíjba kell, hogy mennék nyugdíjba kell menniük hamarabb. Egyelő esélyek, ezt figyelembe kell venni az összes számítás során, amikor a nyugdíjakról van szó, a demográfiai mutatókat is figyelembe kell venni. Fentartható nyugdíjrendszer van szükség, de ezt nem érhetjük el, hogyha nincs egyelő piacunk, mindenki egyelő esélyekkel rendelkezve, és arra is gondolni kell, hogy a családokról, a gyermekekről és az idősekről is gondoskodni kell. Nézzük meg a vállalati vagy foglalkoztatási nyugdíjakat. Azután a mennyiségű kilátások, a fizetőképesség, és ott van a költségek növekedésének kockázata, a rendeletek Elavult a válása, de most még túl korai a mennyiségi felmérések elvégzése. Azután ott vannak a biztonsági aspektusok, de szerintem ezeket most hagyjuk, egy kicsit tegyük félre, várjuk meg a mennyiségi értékeléseket, amelyek folyamatban vannak. A bizottság a magán ágazattal a harmadik pillér belül együtt kíván működni, szerintem ezt üdvözölnünk kell. Negyedik megjegyzés, a bizottság növelni akarja a vállalati nyugdíjutatásokat is, például akkor, amikor a, ezek a nyugdíj alapok esetleg már nem fizetőképesek. A másik az egyéni nyugdíj rendszerek kiépítése és a felügyeleti funkció létrehozása. Ez jó ötlet. Ezeket európai szinten talán összesíteni kellene, mert vannak olyanok, akik több európai országban dolgoznak a karrierjük során. Éppen ezért a nyugdíjutatásokról átfogó képet kell alkotni, hogyha egységes piacot akarunk. Köszönöm az előadónak, rendkívül jó javaslatokat tett, és a jövő héten folytatjuk a vitát. Köszönöm. Az Alde nevében Szofi következik. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadónak ezt a kitűnő javaslatot. Ami engem illet, Támogatom az irányt, de néhány árnyalattal szeretném kiegészíteni. Először is általános kérdés, mi az Európai Unió szerepeit? Közbelépjene, beleavatkozzon-e ezekbe az ügyekbe? Szerintem igen. Nem szabad, hogy aláássuk a tagállamok rendszerét, de a stabilitási paktumban már meg állapodtunk régen arra, hogy fenntarthatóvá kell tennünk a nyugdíjrendszerünket. És ebben az értelemben az EU-nak joga van, hogy elmondja véleményét nem a rendszerek részleteiről, hanem a fenntarthatóságukról, ami a tökekövetelmény kérdést illeti. Nagyon sok tagállamban, például az enyémben aggodalmakat fejeztek ki, egyébként az előadó és a szocialisták árnyék jelentés tevője is szólt erről. Ezek indokoltak, de van egy generációs dimenzió, amelyet nem veszünk itt figyelembe eléggé, ami a tőkekövetelmény kérdést illeti. Szerintem ez rövid távú gondolkodásra utal. Ha nagyobb kockázatokat fogadunk el, akkor azt is elfogadjuk, hogy ezt lehet, hogy a generáció között nem egyenlően osztjuk meg ezt a kockázatot. A jelenlegi generáció jogairól beszélünk, és jutatásairól, de a terhet a jövőbeli generációkra róljuk. Erről beszélni kell. Szó van a szolidaritásról, de ez két irányú út. Szolidaritás nem csak a nyugdíjasokkal, hanem a fiatalabb generációkkal is, vagyis a jövőbeli nyugdíjasokkal. Harmadsorban pedig nyíltabbnak kellene lenni a jelentésben, és az előttem szóló ugyanerről beszélt, az egyéni, egyénre szabott megoldásokra gondolok. A modern munka mintákat ez jobban tükrözi, hiszen most már nem 40 évig dolgozik valaki egy nagy vállalatnál. Az én országomban egy millió egyéni vállalkozó van, vagy önálló, önmagát foglalkoztató, és a, és itt nincsenek külön nyugdíj alapok, hanem maguk a, az, ezek a munkavállalók fizetnek nyugdíj alapba. Tehát a modern munka modelleket is figyelembe kell venni. A másik a határon átnyúló kérdések. 3%-a a munkavállalóknak él csak egy másik tagállamban, és szerintem éppen azért nem mozognak az emberek, mert féltik a nyugdíjukat. Lehet, hogy ma már eh, a holdra lehet valakit küldeni, és távműtétet végrehajtani rajta, de egy másik tagállamba nem szívesen megy valaki dolgozni, mert nem tudja, hogy mi lesz a nyugdíjával. El kellene mondani a szavazóknak, hogy miért nem vagyunk képesek arra, hogy ezt a kérdést tisztázzuk már évek óta. Ennyi. Filip az zöldek nevében. Jó reggelt kívánok! Egy pár megjegyzést tennék. Először is egyetértünk a jelentéstevővel abban, hogy tisztáznunk kell, hogy mit éltünk az első, második, harmadik pillér alatt. Más ország, országonként mást értenek alatta közös definíció nagyon jó lenne, így a szezont a fazonnal végül is nem kevernénk össze. Azt gondoljuk, hogy a közös minőségi szabványok nagyon fontosak a kockázat kezelésnél, nagyon fontos az átláthatóság, a közététel. Ez egy nagyon fontos terület, azt hiszem itt még európai szinten lehetne mit tenni. Úgy gondoljuk, hogy, és azért mondom, mert jelenleg az európai zöldek megbízásából is ezen a kérdésen dolgozom, Valóban a bizottságnak meg kellene néznie közelebbről, hogy mi a 27 nyugdíjrendszer. Milyen a nyugdíjrendszer a 27 tagállamban? Legalább megkapnánk a tényeket. Nagyon sok papír dokumentumot látunk ezzel kapcsolatban, de komparatív összehasonlító tanulmányt nem nagyon láttam. Meg kell néznünk, hogy mit lehet közösen tenni, ha szükségét látjuk ennek. Ahol nem értek egyet a jelentéstevővel, az az, hogy az Európai Uniónak jogszabályokat kellene a nyugdíjrendszer minőségi, mennyiségi kérdésével kapcsolatban hozni. Európa nem csak egy egységes piac, nem csak egy több nemzetiségű demokrácia embriója, hanem a közös szociális jogok térsége is, és jelenleg ebből nincs elég, és azt hiszem ez nagyon jól megmagyarázza a jelenlegi megosztottságot. Természetesen nem vagyok abban biztos, hogy ez kívánatos lenne, mindenki számára közös megoldás nincs a TB rendszer esetében. De ami fontos európai szinten, hogy legalábbis legyen egy sor közös alapvető jogunk, alapelemek. Nevezhetjük az alap rétegnek. Nagyon fontos, mert mi szeretnénk elősegíteni nem csak azt az érzést, hanem azt azért, tehát azt, hogy nincsenek másodosztályú állampolgárok az Európai Unióban. Mindenkinek ugyanolyan jogai vannak. És ha, ha szeretnénk az egy, ugye az USA-nak van egy ilyen sok felvevő puffer rendszerre. Ha szeretnénk egy ilyen bevezetni Európában, akkor valamilyen alapvető olyan elemekre van szükségünk, amelyek mindenütt egyformák. Átvihetők egyik országból a másikba. Ebben az értelemben úgy gondoljuk, hogy a minimális szabványok vagy normák a nyugdíjrendszerben, ez olyas valami, amit Európának el kellene érnie. Nem értünk egyet a jelentéstevővel abban sem, hogy a harmonizált, prudenciális szabványok negatív hatással legyenek. Őszintén, engem eléggé fölbosszant, sőt, haragossá tesz. Most azt gondoljuk, hogy ha valamit csinálunk a bankokkal, akkor drágább lesz a hitel, hát drágább lesz a nyugdíj, hogyha szabályozunk, egy kicsit belefáradtam már ebbe. Persze, ha nincs ára a kockázatnak, akkor kevésbé ö, drága. Nyilván a koszos ügyletek, vagy piszkos ügyletek olcsóbbá tesznek dolgokat. De ha a jelenlegi időszakban nem ö, kötjük a kockázat árát a nyugdíjrendszerekhez, akkor hibás megközelítés. Meg kell fogadnunk a valóságot. A kockázatnak van ára. És ha szeretnék. Ha megtérülne a befektetés, hát akkor ezeket a kockázatokat is be kell vezetni. Elegem van már abból, hogy ugye ingyen ilyen lesipuskás ebéd, ebből elegem van már. Tehát ez így nem gondolom, hogy ez így működik. Ez biztosításoknak is van áruk a kockázathoz mérten. Hogy is mondjam, korábban említettem, úgy úgy gondoljuk, hogy az EU-nak képesnek kell lennie átlános elveket kidolgozni az egyetemes és megfelelő nyugdíjrendszerekkel kapcsolatban, hogy elő tudjuk készíteni ezt a közös nyugdíjrendszer védelmi réteget. Egy pár egyéb, egy, még egy megjegyzés, aztán ezzel zárom is gondolataimat. Természetesen nem ellenzem azt, hogy vannak ugye állami és magánnyugdíjrendszerek, van a kirovó kiosztó rendszer, vannak a tőkésített rendszerek, mint a bankrendszerben is, azt hiszem, hogy nagyon fontos a diversifikáció nyugdíjrendszerben. A diversifikáció talán ellenálló képesebbé is teszi a nyugdíjrendszereket, de különbséget kell tenni a között, amiről úgy gondoljuk, hogy az egyetemes, alapvető szegénység ellen is biztosítékot képező nyugdíjrendszer, nem akarom első pillének nevezni, mert túl sok bonyodalom övezi ezt. Kell legyen egy olyan jog, ami most az állam kezében van, plusz van kiegészítő jövedelem, amelyet kollektív vagy egyéni módon magányugdíj vagy üzemi nyugdíj kapcsán lehet megszervezni. Most, ami a közpénzeket illeti, önök, akik a megfelelő közkiadási rendszerek mellett szólnak. Ha közpénzzel kell támogatni a nyugdíjrendszert, akkor ez kell legyen a szegénység ellen védelmet nyújtó egyetemes nyugdíjrendszer. Nem tudom elfogadni, hogy alig létező közpénzekkel támogatunk magán nyugdíjrendszereket. Olyanokat, amelyek, hát most nem vagyok teljesen az egyenlőtlenség bizonyos foka ellen, de alapvetően nem látom hogy az ilyen közpénzekkel támogassuk a jobb módúakat a társadalomban. Ez elfogadatlan számunkra. És sok ilyet látunk, túl sokat. Én azt szeretném hallani azoktól, akik csökkentéseket kérnek a közkedások területén, azokat szeretném látni. Ugyanazokat szeretném látni, menjenek ki a barikádokra, igen, mondják ott, hogy ezen nyugdíjrendszerek támogatását csökkenteni kell azon rendszereket, amelyek eh, a jómódúaknak a rendszerei. Én azt gondolom, hogy jó, csökkentsük a támogatásokat, a kormány pénzét ne a gazdagokra költsük. De szeretném, ha legalább olyan ö, eh, lelkesedéssel ö, eh, csökkentenének kiadásokat, amelyek ugye a gazdagokat érintik. De amíg nem látom ezt, akkor bocsánat, szerintem ez így nem megfelelő. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Well, <clears throat> thank you and good... Said, köszönöm szépen. Nagyon érdekes egy eh, az ilyenfajta morgó embereket követni korán reggel de hát ha sikerül majd egy kicsit felvirítanom önöket. Nem igazán tudom kritizálni a tartalmat. Úgy gondolom, hogy az első és második pillér kapcsán nagyon nyitottnak kell lennünk, és meg kell hallgatni azt, hogy valóban meg kell oldanunk a nyugdíjhordozhatóságának kérdését. Mindenképpen megállapodásra van szükség, egy konszenzus, hiszen ezt szeretnénk a belső piacon, és szeretnénk, hogyha valóban megvizsgálnánk azt, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy legyen egyfajta hordozhatóság. Egyetértek a jelentés készítővel, amikor azt mondja, hogy hol van a jogi alapja mindennek. Ez egy nagyon fontos kérdés, amit fel kell tennünk, és biztosítani kell azt, hogy megpróbáljuk magát a problémát megoldani, és nem csak arra van szó, hogy az Európai Bizottság több hatalmat akar magának európai szinten. Úgy gondolom, hogy Filip tényleg morgott ma, és elmondta, hogy mit un már. Hát én mit unok? Én unok már azt, hogy öt év után és négy év után, a Lehman Brothers után még nagyon sok jogszabály jött létre, viszont az alapvető problémát nem adottuk meg a pénzügyi rendszerben, mégpedig az, hogyha egy bank tönkre megy holnap, akkor azt megint adófizetők pénzéből kell hozni. Én emiatt vagyok morcos, mert nagyon sok pénzügyi jogszabályt hoztunk létre. Az Európai Bizottságnak kellett egy krízis ahhoz, hogy több Európa legyen, viszont az alapvető problémákat nem adottak meg a pénzügyi rendszerben, és erre kellene fókuszálnunk, és most a nyugdíjakról van szó, hadd mondjam el, hogy aggájaim vannak a Solvency 2 alkalmazása kapcsán, ahogy azt a jelentéskészítő is elmondta, és szerintem tényleg meg kell hallgatnunk azokat, akik azt mondják, hogy ez el fogja téríteni a pénzt. Egyetértek Filippel is abban, hogy a bankok tekintetében én nem igazán vagyok együttérző a bankokkal, hogyha rendesen elvégezték volna a mérleg, mérlegeik rendben lettek volna, akkor lett volna ez a fajta probléma, ha óvatosok lettek volna, akkor lett volna ez, tehát minden, akkor nem, nem tartanánk itt. De úgy gondolom, hogy meg kell néznünk a kockázati portfóliók közötti különbségeket, a nyugdíj cégeket, illetve a biztosítókat, és meg kell értenünk azt, hogy nagyon sok milliárd eurót veszünk ki a valós gazdaságból, és nagyon óvatosnak kell lenni ezzel kapcsolatban. Sorban meg kell hallgatnunk a politikai konszenzust, amit már hallhatunk, nem csak a munka adók, hanem a szakszervezetek részéről is, akik aggódnak saját nyugdíjállátásuk miatt. Úgy gondolom, hogy az embereket rá kell bírni arra, hogy felelősek legyenek a saját nyugdíjuk irányába, de kell egy megfelelő biztonsági háló is. Egyetetek abban, hogy kell egyfajta biztonsági háló, annak érdekében, hogy saját hibáikon kívül ne kerüljenek az emberek olyan helyzetbe, hogy nincsenek megfelelő nincs megfelelő támogatottságuk, és úgy gondolom, hogy az államnak kell ezt a szolgáltatást nyújtania, de meg kell vizsgálni azt, hogy az emberek hogyan tudnának a saját maguk életét, felelősséget vállalni a jövőben, hiszen az emberek elfelejtett, másfél nem gondolnak arra, hogy egész életen át e, ugyanazon a helyen fognak dolgozni, amikor az énapám elközött dolgozni, akkor úgy gondolt, hogy egész életében e, ott fog dolgozni, mielőtt engem megválasztottak volna ide, 5-6 más munkám volt. Nem, és nem azért, mert rossz lettem volna bármely munkában, hanem egyszerűen állandóan változott a karrierem, és új lehetőségeket kerestem. Nagyon ö, gyakran láthatjuk ezeket majd, az emberek karriert váltanak, eléggé színeten át tanulnak, és mindenképpen ö, nagyon fontos az, hogy így a nyugdíj hordozhatóvá váljon. Meg kell vizsgálnunk a legjobb gyakorlatokat. Nagyon sokat hallhatnánk eh, Németországtól, arról az óvatosságtól, amit alkalmaztak. Ugyanezt lehetne megvizsgálni, és eh, meg kellene vizsgálni, hogyan lehetne az embereket eh, önállóságra bírni ebben a tekintetben, felelősségre bírni, és azt meg lehetne vizsgálni, milyennek a hátulütője. De összességében óvatosnak kell lennünk, véleményem szerint, amikor az EU erre a területre lép, amikor foglalkozik ezzel a területtel, is bizonyítani kell azt, hogy ne avatkozzon be a különböző nyugdíjrendszerekbe, hiszen sok tagállamban a nyugdíjrendszerek már teljes mértékben beleágyazódtak az adott tagállam társadalmi rendszerébe, erre figyelnünk kell, de összességében üdvözlöm a jelentéskészítő munkáját, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bárki más? Peter? Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. A Szavenszi 2 jelentéstevőjeként, még korábban volt ez, tudjuk, hogy a jó dolgokat mindig majd később mérlegelik. A Szovenszi kettő leírta a tőkekövetelményeket a nyugdíjbiztás kapcsán, de mi ezt nem azért hoztok ezt létre a Szovenszi kettőt, az alapról szóló irányelvet, az IORP irányelvet is meg kell vizsgálni ennek kapcsán, hogyha ezt a rezsimet alkalmazzuk, akkor emlékeztetnünk kell eh, arra, hogy nagyon sokfajta életbiztosítási termék van az Európai Unióban, és ugyancsak eh, ennyi nyugdíjbiztosítási alap kapcsolatos eh, biztosítás van, és figyelembe véve, hogy a nyugdíj rendszerek kapcsán meg kell vizsgálni azt, hogy mi fog történni a érben, azt, amit Sophie is eh, javasolt. Az SCR eh, alkalmazása szavasziket többen nem működőképes véleményem szerint, tehát nagyon sok olyan kérdés van, amit el lehetne mondani a Solvency 2-ről, és amely kritikus volt, és másrészt viszont pedig elkerülhetetlen volt ez. A sajtóban is olvastam erről, az IORP-t kezeljük külön, erre van szükség. Hallottam azt is, hogy a tőkekövetelmény nem lehetne figyelmen kívül hagyni, vagy korábban lehetne ezt belefoglalni szerintem hát hosszú távú termékekről van szó, kell egyfajta alap, de legyünk egyértelműek, ezek egyéniek, egyéni feltételekkel rendelkeznek és elvárásokkal, az eredmények is különbözőek, például a befizetések, a, a kifizetések kapcsán, tehát mindenképpen van egy köz, ö, egy olyan elem, amikor a közféra visszavonul, és meg kell vizsgálni azt, hogy milyen a lejárat ennek, hiszen arra készítettük az embereket, hogy a magánrendszerbe lépjenek be az emberek, és Írországba a munkaerő 60%-a vesz részt magányugdíj rendszerbe, és a kormány erre ösztönözte az embereket, és kifigyeli ezeket a rendszereket. Ugyanez a, rend, ugyanez a kérdés fog felmerülni, amikor majd kiderül az, hogy kevesebb pénzt kapnak, mint amennyit vártak. Ez azt jelenti, hogy a jövőben lesz egyfajta, újfajta, olyan generáció, amely szegény lesz, ezt nem lehet megengedni, tehát mindenképpen szembe kell nézni ezekkel a következményekkel már az elején, és nem lehet arra gondolni, hogy majd később oldjuk ezt meg. Ezen kívül nagyon óvatosnak kell lenni, azt illetőleg, hogy hogyan oldjuk meg ezt a kérdést. Üdvözlöm Thomas eh, jelentését általános értelemben. Sok mindent kell még tenni, és biztosítani kell azt, hogy követjük azokat a tanácsokat, amiket a szabályozók adtak. Tudnunk kell azt is, hogy nagyon kemény lesz a harc a tagállamok között, akik eh, szeretnék eh, a minőségi nyugdíjakat, illetve az életbiztosítást is. Vannak olyan országok, akik csak életbiztosítási termékeket alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy fizetnek eh, nyugdíjat a munkavállalóknak, hogyha sok esetben ezt tett volna, akkor a szlovencik kettő problémát meg lehet volna, meg lehetett volna oldani. Tehát nem kell arról beszélni, hogy az IRP-ben foglalták a Solvency kettőt, Másrészt azt sem lehet mondani, hogy minden ország ugyanazt csinálja, mint az egy ö, ország tett, mert hogyha ők hibát követtek el, akkor nem szabad, hogy az Európa többi része is megtegye. Elnök, valaki más, néhány megjegyzésem lenne. Először is köszönöm szépen azt, hogy felismerték azt, hogy milyen sok munkáról van szó, akkor amikor a kompetenciákról küzdünk a szakbizottság kapcsán, nem, az, nem arról van szó, hogy munkát keresünk, de hogyha valami a mi hatáskörünkbe is tartozik, akkor mindenképpen be kell avatkoznunk, és pontosan ezért eh, foglalkozunk ezzel. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak is, mert eh, nagyon sok időbe telt az, hogy elemezzük ezeket a kérdéseket, és meghatározzuk azt, hogy hol van a kompetenciánk, a hatáskörünk. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit Peter elmondott, de hát ez nem is e, meglepő talán, mert én voltam az ányek jelentéstevő a solvency kapcsolatban. És hogyha megnézzük a nyugdíjakhoz kötődő kérdéseket, akkor gondolnunk kell arra, hogy a nyugdíj alapok nagy befektetők a gazdaság szempontjából is, és hogyha elkezdünk a tőke alapokkal foglalkozni, akkor ez kifoghatni a gazdaságra is, a nyugdíjakon keresztül, és ezzel kell szembenéznünk a Solvency bizonyos területein, amit majd frissítenünk kell az Omnibus 2 által, de a lényeg az az, hogy Európában növekedési válságban vagyunk, és a szabályozási bizonytalanság ehhez mértékben hozzájárult, tehát mindenképpen le kell szögeznünk azt, hogy felhagyunk ezzel a bizonytalansággal az IOLP-ben e és a nyugdíjalapokkal kapcsolatban, és pontosan ez a lényege ennek a jelentésnek, mert ez segíteni a gazdaságot. Ezek a dolgok nagyon is kötődnek egymáshoz jogalkotóként, parlamentként könnyű azt gondolni, hogy mindent megoldottunk biztonságosan, ne a piacok foglalkozzanak ezzel, mert akkor csak baj lesz belőle, és ehhez már sajnos eléggé közel állunk. Igen, nagyon fontos az, hogy meg, megvédjük a nyugdíjasokat. Nem szeretnék, hogy elvesztenék a nyugdíjukat, de a legjobb módja annak, hogy elveszítsék a nyugdíjakat, az az, hogy olyan szabályokat hozunk létre, amelyekkel elvesztik a nyugdíjukat, és az a, a kamatközpénzek olyan, olyan alacsonyak, hogy tényleg ez gondot jelent, tehát vigyáznunk kell, hogy ne tegyük még súlyosabbá a helyzetet. Általánosságban ennyit tudtam elmondani, köszönöm szépen a munkádat, Thomas, és remélem, hogy sikerül ezzel előre haladni, és sikerül majd előre lépnünk, és ismételtem meg neked a szót. Köszönöm szépen, Sharon, kedves kollégák, köszönöm szépen a megjegyzéseket, köszönöm a pozitív, de akár a kritikus megjegyzéseket is. Szerintem lesz majd közös neve. Jó, hogyha az ember ismeri a másikat, akkor mindenki nagyjából fel tudja mérni, hogy milyen nyelven és hogyan kell beszélni a másikkal. Azt hiszem, hogy az előfeltételek jók. A következőre szeretnék utalni. A tagállamainkban nagyon eltérő tapasztalataink vannak. E, voltak pódiumviták, e, ott voltak a bizottság képviselő, és egy dolgot nem értettek meg, hogy nálunk mi van Németországban. Mi azt mondtuk, hogy az üzemi nyugdíjrendszert szeretnénk, ami felépült és fenntartható. Szeretnénk a, a hűséget megjutalmazni, a lojalitást. Nem azt mondjuk, hogy akkor kaptok üzemi nyugdíjat, ha hűségesek voltak és nálunk maradtok. Ezen nem a mobilitást akarjuk megakadályozni, hanem azt mondjuk, hogy szívesen látunk, egy olyan üzemi nyugdíjat szeretnénk neked adni, ami egy kis plusz pénzt is jelent neked, ez egy fontos terület, és szeretnénk azt is, hogy ismerjünk el téged. Nem arról van szó, hogy nem mozdulj el. Senki nem fogja azt megengedni, hogy jó, hát ha nem maradok, akkor nem lesz üzemi nyugdíjam. Persze vannak különböző részesedési mechanizmusok, ha valamennyi időt a cégnél volt az ember, akkor ki lehet számítani, nem, tehát nem évül el a befizetett üzemi nyugdíj arány. Nagyon fontos az üzemi, az üzemhez való lojalitás. Ez Németországban nagyon fontos. A bizottság sajnos úgy érték, hogy a német fogalom, ez a hűség vagy lojalitás az üzemmel, céggel szemben, ez nem mobilitást gátló eszköz. Nagyon fontos a fenntarthatóság. Németországban az üzemény nyugdíj 460 milliárd euró. Hihetetlen nagy védőernyő. Nagyon sok tagállamot be tudnánk ide tenni. Miért olyan nehéz fenntartani az nyugdíj rendszert? Azért, mert az Európai Központi Bank nulla kamatlába dolgozik. Kérem, kérdezzék meg azokat, akik felelősek az üzemi nyugdíjakért. Milyen nehéz ezeket fenntartani? Tehát eléggé késhegyen táncolunk, ha úgy tetszik. Ezt nem akarhatjuk. Írországban nagyszerű, bocsánat, nem, Hollandiában egy nagyszerű rendszertek van, tudom ugye a jelentéstevő részéről, utána átmegyek majd az Emple Bizottságba, ott is vitát folytatunk a saját kezdeményezés jelentés készítőjével, tehát tudom, hogy sok minden ki fog ebből terülni. A szolidaritás a fiatalokkal szemben nagyon fontos, de ha munkát vállalnak a fiatalok, akkor helyes azt mondani, hogy csak egy idő után kaptok teljes jogosultságot nem a job hoppingot, nem azt finanszírozok, hogy kicsit itt dolgozunk, kicsit ott dolgozunk, kicsit itt is kapsz, kicsit ott is kapsz. Nem akarjuk, hogy valakinek a karrierje megakadjon. De azt gondolom, hogy bizonyos jogosultságok valami minimális viszonyhoz kötődőek. Én azt gondolom, hogy ha nem létezik ez a rendszer, hát mi nem azt akarjuk, hogy megszűnjen ez kedves zöld kollégánk már kiment, persze igaza van, a kockázatnak van ára, ez helyes, de hogy milyen ez az ár, milyen magas, nem akarunk két osztályú rendszert, senki sem akarja, hát mindenki ismer mindenkit, azt gondolom, hogy ezen dolgoznunk kell, hogy jól finanszírozható rendszereink legyenek, a tudnunk kell, nem szabad mindent Európával elvégeztetni, 5-6 állása volt egyik kollégánknak, és akkor jött a parlamentbe. Remélem, hogy további munkát válasz majd a parlamenti karriered után, mert a sokszínűség előre visz minket, ne csak egy dimenziót ismerjünk. Valóban oda kell figyelnünk arra, hogy a fiataloknak, az időseknek, a hosszú üzemi múlttal rendelkezőknek garantáljunk egy olyan rendszert, amely észszerűen finanszírozható úgy, hogy a nyugdíjrendszerek, az üzemi nyugdíjrendszereknek legyen létjogosultságuk. Péter, többször dolgoztunk együtt, sok éves tapasztalatot van Nagy-Britanniában, jól finanszírozott rendszeretek van, tudjuk, hogy miről van szó. Nem lehet életbiztosítást összekötni a nyugdíjrendszerrel. Teljesen más kiindulási ponttal rendelkeznek. Mögöttünk van a stresszteszt. Sikeresek voltunk ahhoz, mert jó, észszerű struktúráink voltak. Ez egy fontos terület volt. Köszönöm Sharonnek, a titkárságnak, az Employment Bizottság a Foglalkoztatási Bizottság titkásnak is köszönöm. A saját kompetenciáink mellett szükségünk van együttműködni az ENV bizottsággal, oda is szaladok, remélem, hogy egy pár pozitív üzenettel mehetek. Várom a közös vitát az ányik előadókkal, a többi képviselővel, jók az alapjaink, jó lenne egy jó kiegyenlített rendszer teremteni, a remény hal meg utoljára, de mi tényleg megfelelő, energikus emberek vagyunk, szerintem el tudunk valamit érni. Szerintem ez az üzemi nyugdíjrendszer jövő orientáltá tehető. Köszönöm szépen. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Sajnos a határidőnk nagyon szoros ezzel kapcsolatosan. Módosítók leadása december 11 Január 10-én foglalkozunk vele, a szavazás az ekonban január 21-én lesz, a, az illetékes bizottságban március 21-én lesz a szavazás az áprilisi plenárisra. Módosításokat illetően ideálisan a képviselők csak arra a részre vonatkozóan tegyenek módosításokat, amelyekkel kapcsolatosan az ECON-nak kompetenciája van, vagy közös kompetenciája. Hogyha más részekről is módosítóik vannak, akkor ezt külön módosításba adják le, mert nem tudjuk a, vegyíteni, összekeverni a kizárólagos kompetenciát a nem kizárólagos kompetenciánkkal. A titkárságot és az előadót arra kérem, hogy amikor kompromisszumos módosításokat állítanak össze, akkor erről ne feledkezzenek meg, azért, hogy a kategóriák világosan megmagyaradjanak, ez kizárólagos, ez pedig közös, úgyhogy ezt mellékesebben kezeljük a szavazásoknál is meg kell különböztetni. Kérem, hogy konstruktív módosításokat tegyenek, ha lehet, ezt előre is megköszönöm. Úgy látom, hogy egyebek napi rendi pont keretében nincs megjegyzés. Strasbourgban ül össze december 10-én a szakbizottságunk. Ott találkozunk Jean-Paul. Köszönöm, elnök asszony. Nem akarom elhúzni ezt a az ülést, hiszen olyan sokan segítenek, de most tudtam meg a parlament elnökének feljegyzése, amelyet 11-kor az elnökök értekezete elé terjeszt, arról szól, hogy az euró övezetben külön bizottságot kell létrehozni. A lényeget illetően nem nyilatkozom, de a módszer meglehetősen furcsa hiszen ezt eh, a folyosón hallottam, a feljegyzést eh, nagyon kevés embernek osztották ki tegnap este. És a parlamentnek már kétszer volt alkalma arra, arra, hogy erről megnyilatkozzon. Beresz asszony eh, válsággal kapcsolatos jelentése kapcsán, amikor a bizottságot javasolt az EKON bizottságon belül létrehozni, ezt a javaslatot végül is nem fogadták el. Tyson asszony jelentése kapcsán volt a második alkalom, felmerült a kérdés, a, de végül a képviselők nagy része úgy döntött, hogy ez nem jó megoldás, ez megosztaná a parlamentet, és nincs jogalapja. Úgyhogy csodálkozom, hogy ez a dosszi, ez az ügy ismét visszatért, mert ha jól tudom, nem, nincs végreható jogköre a parlament elnökének, és sokszor beszélnek egyesek a demokratikus kontrollról, hát most kellene ezt alkalmazni, amikor az intézményünk működéséről van szó. Elnök asszony, kérem, hogy a hétfő esti koordinátorok ülésére vegye fel ezt a napirendi pontot. Sajnos, sajnálom, hogy önt sem tájékoztatták jobban, mint az egyszerű képviselőket. Ez azt jelenti, hogy nem vesznek minket figyelembe, ami az elnökséget és a képviselőket illeti. Európa nagyon nehéz helyzetben van, és butaság lenne a szolgálatokat dolgoztatni, és olyan javaslatokat dolgoztatni ki velük, amelyeket a parlament nem akar elfogadni, vagy maga sem akar az euróövezet képviseletével kapcsolatosan. Tudom, hogy a tanács nyomást gyakorol azért, hogy a parlamentet erről a folyamatról leválassza. Nemrég olvastam ezt a fejezést. A brit barátaink majd meglepődnek attól, hogy ezt mondom, el leválasztják erről a parlamentet, vagy el távolítják ezt az egész eljárást a parlamenttől, és ez semmiképpen sem fogadható el ezt a, ez az eljárás. Jean-Paul, igazad van, engem is meglepetéssel ért mindez, Sventől hallottam róla, és azonnal azt mondtam neki, hogy a koordinátorok napirendjére fogom ezt tűzni hétfőre. Ugyanakkor mint ahogy ön is küldtem feljegyzéseket arra vonatkozóan, hogy ez a szakbizottságunk döntései ellenébe megy. Az Ekon bizottság titkársága erről semmit nem tudott. A kollégám ügyesen szokta ezeket felderíteni, de most ő kimaradt ebből, nem tudott róla ő sem. Komoly ügyről van szó, legyen egy bizottság, egy szakbizottság mindazokkal, akik az euróvezethez csatlakoztak, és Dánia is legyen része, mert ők is érintettek. De jogalkatási ügyekben egyetlen szakbizottság sem hozhat létre albizottságokat a szerződés szerint. A jövőben amikor majd több lesz, nagyobb lesz a fiskális koordináció, és megváltoztattuk a szerződést, akkor ez elképzelhető, de ott még nem tartunk. Ami ezt a feljegyzést illeti, nem jól állították össze, és félreérti a az eddigi megállapodásokat, az SMM, SSM és a felügyeletet illetően egységes piac, tőkekövetelmény irányelv, másodlagos intézkedések az EBA bankhatóság részéről, a szabályok könyve, a közös kézikönyv, az tudjuk, hogy az egységes piacot is támogatni akarjuk az Európai Bankhatósággal, az ezt szem mondja ki, hogy ezt kivégzi, de azt nem, hogy mit tesznek. Az, hogy mi történik, mit tesznek, ez az egységes piac szintjén kell, hogy történjen. Harmonizációt akarunk, és nem mást. Más nem. Szerintem furcsa ez a, az egész. Akkor azt javasolják, ez olyan, mintha az EU vál. optautot választana, és nem az Egyesült Királyság. Szerintem erről nem is kellene vitatkozni. Hétfőn Strasbourgban nagyon jó, hogyha a koordinátorok beszélik ezt meg, de jó lenne, hogyha a szakbizottság többi tagja is értesülne erről, és részt vehetne ebben. Egyetértek, de a szakbizottság részéről már kaptam véleményeket, már megnyilatkoztunk erről legalább háromszor erről a kérdésről, ezt meg is vitattuk, de ha van időnk, akkor ezt felveszük a szakbizottság rendjére, és mindenképpen tájékoztatjuk a szakbizottság tagjait arról, hogy mi történik az elnökök értekezletén etéren. Köszönöm, Zsampol, hogy felvetetted ezt a kérdést. Most eh, ez így világosabb. Akkor Strasbourgban találkozunk.